Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam panie i Panów posłów. Witam. E, Üdvözlök. Mindenkit. A biztost. Az ülést folytatjuk. A tegnapi ülés jegyzőkönyveit kiosztottuk, van-e megjegyzés ezzel kapcsolatban? Nincs? Akkor ezennel elfogadottnak tekintem a jegyzőkönyveket. Következő napi rendi pont, nyilatkoztat a bizottság rész.